Guten Morgen, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet. Üdvözlök mindenkit, akkor eh, folytassuk a munkánkat eh, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, és eh, az ülésen mindenkit szeretettel üdvözlök. A hátul ülő urakat kérem, hogy egy kicsikét hallgassanak el. Megkezdjük a munkánkat, a közös vállalkozásokkal foglalkozó, azok mentesítésével foglalkozó workshopot a 15 ös évre vonatkozóan, és itt elsősorban azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a kedvezményezettek szempontjából ez a munka hogyan folyik, mi a véleményük a közös vállalkozásokról, és szeretnénk mindenkit szeretettel üdvözölni ezen az első ilyen jellegű rendezvényünkön a szakbizottságunk keretében. Egyelőre még a közlekedési szakbizottsággal nem született meg állapodás, de reméljük, hogy mielőbb ez is megtörténik. És azt reméljük, hogy ma betekintést kaphatunk a működési módozatba az érintettek szempontjából, a közös vállalkozások szempontjából, tehát örülök, hogy mindannyian ma itt vannak a körünkben, és szeretnék rögtön megkezdeni a munkát, és elsőként is Jan van Biesen kap szót, meg is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm először is a meghívást a kedvezményezettek nevében, hiszen Therefore, uh, I'm very happy to have this opportunity to share with Hiszen alapvetően mit tudjuk elmondani azt, hogy mit is gondolunk ezekről a kérdésekről. Philips az Excel-ben, tehát az Európai Elektroniai Alkatrészek és Rendszerek programban fontos résztvevő. Elmondom röviden az Excel rövidítésre hallgató program alapvető céljait, három jó projektet és három olyan felvetést is tennék, amely szerintem vitatárgyát képezheti. Lássuk akkor tehát. Nyilván önök is tudják, hogy mindenre ráagatjuk a smart jelzőt, minden intelligensé válik a gazdaságban, a mindennapi életben, okostelefon, okos közlekedés, az intelligens társadalom, a demokrácia, az energiahatékonyság, az energiaforrások, az egészségügyi ellátás, a gyártás minden intelligensé, okossá válik manapság. Mitől válik bármi okossá elektronik, ö, intelligensé? Hát az elektronika. A csippek azok teszik mindezt. Először is azok a szoftverek, amelyektől működik ez az egész rendszer, a szenzorok és a különböző anyagok, amelyek segítségével ezek a csipek létrejöhetnek. Ez kell ahhoz, hogy okos intelligensről beszéljünk. Nagyon összetett, bonyolult kérdés ez, hiszen az elektronikus infrastruktúra, például a mobilitás, vagy az egészségügy, vagy az energia ágazatban saját elvárások ágazatnak kell, hogy megfeleljenek, sajátos elvárások vannak minden ágazatban, saját infrastruktúráján belül és az infrastruktúrák között is. Az adatvédelmet például garantálni kell, tehát ez egy igen összetett bonyolult kérdéskör. A másik komoly kihívás a költség. Például egy, egy új gyártóüzem a legújabb félvezető csípek gyártására 5-10 eh, milliárd eh, euróba is kerülhet, mire ezt felépítik és kifejlesztik. A következő generációs repülőgépek, vagy az autonóm autók, önvezető autók esetében egy milliárd kód sorba kerülhet, egy sorni kód pedig átlagosan egy euróba kerülhet. Óriási összegekről beszélünk, ezért kell együttműködniük a cégeknek, hiszen saját maga senki sem tud ekkora fejlesztést, kutatást finanszírozni, illetve annyira bonyolult az egész, hogy egyedül nem megy. Alapvetően ezért kell az iparnak együttműködni, és ezért van szükség az Excel platformra, ez adja az együttműködésünk keretét. Óriási összegekről beszélünk tehát, Ilyen pénzeket máshol is költenek. Egy-két újsághír pillantanék fel az elmúlt ide, ide, évekből. Azon cégek és országokról szól ez, akik nem kis pénzeket fektetnek ebbe a versenybe, hiszen versenyez. A versenyképesség nem megy az intelligens számítástechnikai megoldások nélkül. És alapvetően ez az oka annak, hogy az Excel pontosan ilyen formában jött létre. Milyen formában? Európában össze kell fognunk, ez volt a kiindulási pont. A magán eh, ágazat, az ipari szereplők, a kutatás és fejlesztő szereplői, illetve az Európai Bizottság és a tagállamok. Az Excel ebben különbözik a többi eh, közös technológiai vállalkozástól hogyha megnézzük, hogy ki vesz ebben részt, akkor van egy a, magán szektort képviselő tanács, és van egy a közszereplőket képviselő tanács, ahol az Európai Bizottság a 22 tagállam és 3 unión kívüli ország vesz részt, ők pedig a projekteket választják ki. Az ügyvezető igazgató pedig eh, és az ő mm, szakemberei pedig a programok eh, futtatásáért, vezetéséért felelnek. Nagyon fontos, hogy a Public Board eh, dönt a finanszírozásról, két forrás van a finanszírozásnak, a saját nemzeti szerveitől kap ilyen pénzt, illetve az Európai Uniótól a közös vállalkozás keretén belül. Egy igazgató tanács kezeli az egészt, amelyben a magán és az állami szereplők egyaránt részt vesznek. Én ennek a tanácsnak vagyok a tagja, amelynek egyébként éppen ma van soros ülése. Teljesen véletlenül. Három sikeres projektről számolnék be. Az első a Chiron névre hallgat. A Philips mm, az elejétől fogod részt vesz ebben a projektben. A röntgen gépek képeit és az ultrahang képeket kombináló technológiáról van szó. A, egy emberközpontú megközelítés ez, amikor tulajdonképpen az egészségügyben próbáljuk az elektronika legjobb vívmányait alkalmazni. Egy szlovén cég, Mobilis vesz részt ebben még, amely a bio szenzorokat megtalálta, hogy hogyan lehet az emberekhez legjobban kapcsolni, például a mentők vagy tűzoltók esetében, hogyan lehet távolból az életjeleket figyelemmel követni. Vagy például a siugrók esetében is használták ezt, a legfontosabb életjeleket követve lehetett a púzus, a, a, a légzés, az EKG folyamatos figyelemmel, követésével tudták azt a technológiát a sportban is használni. Ez egy valóban egy díjnyertes projekt volt. A következő a Crystal névre hallgat, amely bonyolult rendszerek mérnöki hátterét biztosítja. Az elektronikus rendszerek jellemzően nagyon sok különböző eszközzel készülnek, és jelenleg nagyon sokszor a különböző eszközök között manuálisan kell az adatokat eh, átvinni. Nem csak eh, nagyon munkaigényes ez, hanem nagyon nagy a hiba arány is. A Crystal pedig megpróbálta megtalálni a módját annak, hogy az interoperabilitást egy szabályosított rendszeren keresztül biztosítsuk, sokkal hatékonyabb ez, és kevesebb eh, hibával dolgoznak így a rendszerek, jó abban helyzeteket is tudnak kezelni. A Philips ezt arra használta, hogy a röntgenrendszereinket javítsuk, de ami igazán fenyította a szemünket, az az, hogy mennyit tanulhatunk más ágazatoktól. Mert más ágazatokban az ilyen biztonsági kritikus rendszereket használják, és nagyon sokat tanulhatunk ebből például az autóiparban, vagy a légiközlekedésben, űriparban, de fordítva is igaz ez. Tehát a különböző ágazati ipari ágazatok közötti együttműködés. Ez adta a Crystal hozzáadott értékét. A harmadik példa, amiben a Philips maga nem vett részt, ez pedig egy új félvezető technológia FDSOI e rövidítésre hallgat, igazából nem is fontos, hogy ez milyen szilícium technológia. Ami igazán fontos az az, hogy nagyon alacsony energiaigényű alkalmazásokra alkalmas. Az Internet of Things, ez most a kulcs szó a digitalizálódás terén, erre alkalmas. Ez egy európai technológia, ez amely világhódító körútra indult. Az Excel program, illetve az INYET nevű elődjeinek köszönhetően nagyon sok kísérleti projekt fut annak érdekében, hogy a nagyobb volumenű előállításra is felkészítsék ezt az új FDSOI technológiát. Tehát többi-kevésbé alapvetően elegedettek vagyunk az Excel működésével. Van azonban három kérdés, amely problémát okoz, ezt vetném most fel. Az első a finanszírozás és a költségek. Itt középen látnak egy oszlopot, a kék közvetlen költség, ahogy a Horizon 2020 ezt meg hasz, ö, megállapítja. általán költségek 25 százalékos általán költsége számunk, de ennél sokkal több költség is van. Tehát ettől alakul ki az a helyzet, hogy minden költséget nem fedeznek a, az Horizon 20-as finanszírozások. Tizenöt és 25 százalékos az EU finanszírozása, függően, hogy a piacra kerülésre től mennyire van ez a termék. A nemzeti finanszírozás jellemzően ugyanannyi, mint az EU-s finanszírozás. Tehát ez azt mondja, hogy a teljes finanszírozás előfordulhat, hogy csak 15%-át adja a valós költségeknek. Ennek következtében egyre több cég elveszte az érdeklődését az Excel iránt, mert nem eléggé vonzó a finanszírozási ráta. A simplification. A második kérdés az egyszerűsítés. Először is lássuk, hogy az FP7-ben az Injek és Artemis korában hogy ment ez a hetes kutatási keretprogramban. Középen van a kedvezményezett, beküldi a költségelszomolást a nemzetközi szervnek, eh, amely megtéríti a költségek egy részét. Ugyanakkor a nemzeti hatóság egy a közös vállalkozásnak küld egy igazolást, amely további költségtérítést folyosít a kedvezményezetnek. Ez a bal oldalon látható, ez nagyon jól működött. Nos, a Horizon 2020-ban kicsit bonyolultabbá váltak a dolgok, ahogy ezt a jobb oldalon próbáltam illusztrálni, mert a kedvezményezetnek először a közös vállalkozásnak kell, hogy beküldje a költségelszámolást a Horizon 2020 szabályai szerint. Aztán ugyanennek a kedvezményezetnek költséges számlást kell küldeni a nemzeti hatóságnak az adott tagállam szabályai szerint. És értelmében nyilván ezek a szabályok országról országra változnak. Harmadsorban ezen kívül a kedvezményezetnek költség figyelmetel kell mert követni azt, hogy a természetbeni juttatásai a saját hozzájárulása mennyi. Ezt a jelenlegi szabályok szerint a magántagokon keresztül kell, hogy folyamatosan jelentse a közös vállalkozás felé. Tehát egy, ahelyett, hogy egyszer egy költségelszámolást kellene készítenünk, három különböző költségelszámolás készül, három különböző szabályrendszer és forma nyomtatványok értelmében mindegyiket külön igazolással kell verifikálni, tehát ennyit az egyszerűsítésről sokkal bonyolultabbá lehet. A másik pedig a pénzek rendelkezésre állása. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan alakultak a, az innyek Artemis és Excel alatt, az alsó vonal ezen a grafikonon az uniós finanszírozás, amely 2013-ig jelentősen növekedett, aztán költségvetési megszorítások miatt elkezdett csökkenni. A tagállami finanszírozás amely körülbelül ugyanannyi, mint a tagállam, tehát ezért a szagatott vonal a teljes finanszírozás. Láthatjuk tehát, hogy az Excel beindulása után mennykorát esett ez a finanszírozás, és 2020-ra fogjuk csak újra tudni feltornázni az Excel előtti szintre. Remélem, hogy sikerült megőzni önöket, hogy mennyire kritikusak ezek a technológiák ahhoz, hogy az európai ipar versenyképes legyen, és ezek bizony nagyon nem biztató jelek. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon impresszív volt, és majd még néhány dolgot szeretnék megbeszélni önnel, ugyanakkor azonban most folytassuk a második prezentációval Garbini úr a Cezár részéről. Megadom a szót. Üdvözlök mindenkit, köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívást hogy személyesen beszáll, beszámolhatok a Cezár vállalkozásról. Ez egy egységes európai légtér forgalom irányítási kutatásokkal foglalkozó szervezet. És most a kedvezményezettek szemszögéből három szempontot szeretnék kiemelni. Korábban én egy nagy szolgáltató vállalat vezigazgatójaként tevékenykedtem, most a Cezáron belül ügyvezetőként tevékenykedem. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány közös szempontra, elsősorban az utasok szemszögéből. Szeretnék bemutatni néhány ábrát, ha lehetséges. A légiforgalom világszerte növekszik. Ezt az ábrát szerettem volna bemutatni. A nemzetközi polgári repülési szervezetek készítették ezeket az ábrákat. 2010 és 2020, 2030 és 40-re vonatkozó előrejelzések láthatók. A piros vonalak jelzik, hogy gyakorlatilag a légtér teljesen túlterhelt. A forgalom valószínűleg az előre látható jövőben háromszorosára emelkedik a jelenlegihez képest. A jelenlegi technológiai szint nem teszi lehetővé, hogy a jövőbeni forgalmat ezekkel a technológiákkal kezelni, irányítani tudjuk. Tíz éven belül a légiflotta várhatóan Európában megkétszereződik, tehát nagyon fontos, hogy hatékonyan hatékony módon próbáljuk meg kezelni ezt a forgalmat. Korábbi vezérigazgatóként már a Cezár kezdetétől fogva nagyon aktívan tevékenykedtem ebben a vállalkozásban, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy legalább száz kísérleti központtal működtünk együtt, európai források álltak rendelkezésre, az Eurocontrol és az iparág részéről egyaránt. A résztvevők megtanulták, hogy hogyan működjenek együtt egy korszerűbb európai légiforgalmi irányítási rendszer terén. A tanácsadás, illetve az állami források minél jobb és biztonságos kezelése volt az elsődleges szempont. Az összes érintett fél, a fő szereplők, a légtér használói, az általános repülő, repülési szervezetek, a főbb légitársaságok, a repülőterek, a szolgáltatásnyújtók, szakmai szervezetek, katonai, az EASA szervezetek, a nemzeti hatóságok, az avionika, a földi szolgáltatásokat biztosító szolgáltatók. Tehát az összes érintett résztvevő együttműködik ebben a közös vállalkozásban. Nézzük, hogy milyen jelei, milyen bizonyítékai vannak a légi forgalom irányítás területén ennek a közös vállalkozásnak. A Cezárról beszélünk. Mi konkrétan azokat a technológiai megoldásokat építjük, illetve valósítjuk meg, amelyek a kutatásból erednek. És a Cezár kész a megvalósításban is segítséget nyújtani, és ezáltal hozzáadott értéket kívánunk biztosítani a légiforgalom irányításban. Néhány konkrét tevékenységünkről. Mi támogatjuk a technológiafejlesztést, az iparágat. A 2014-15-ös évben rengeteg projekt érkezett hozzánk, és több mint 600 projekt megvalósítása van folyamatban. A 2014-es pályázat keretében összesen 600 millió eurós forrás állt rendelkezésre, és 120 projektet értékeltünk pozitívan, illetve terjesztettünk elő jóváhagyásra. Itt a beruházások elérhetik az 1,2 milliárd eurót. A Cezár szorosan együttműködik egy folytonos légi forgalom irányítási ciklus területén, és a mérnököket, a fejlesztőket is segítjük a tapasztalatok megosztásával. A légiforgalom irányítás, illetve az ebben bekövetkező változások három folytonos életciklus fenntartását teszi szükségesé. Az ágazat a kutatásfejlesztés területén, illetve a telepítés, a kiépítés területén együtt kell, hogy működjön, annak érdekében, hogy megvalósítási idők rövidülhessenek. És mindez egy nagyon masszív európai terv kiépítését is elősegítette az iako val való együttműködésben, annak érdekében, hogy a globális interoperabilitást javítani tudjuk. Egy továbbfejlesztett, konszolidált megközelítésre van szükség az Egyesült Államok erre vonatkozó programjával közösen. Ez is egy nagyon fontos szempont, amire felkívánom hívni a figyelmüket. Én meg vagyok győződve arról, hogy Európának globálisan kell gondolkodnia, de európai szinten cselekednie. Annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a vezető szerepünket a repülés területén, illetve hogy az utasok számára is számos kedvezmény, előny jelentkezhessen. Azt hiszem, hogy mindannyian elég gyors, gyakran repülünk, és a úgymond repülési szakértőként a közös vállalkozás keretében folyó kutatás számukra is nagyon fontos. Az erőforrásokat, tehát az előnyöket a következőképpen lehet összefoglalni az repülési idő 6%-kal csökkenhet, az üzemanyag felhasználás 10%-kal csökkenhet, ezen kívül a késések is 30%-kal visszaszoríthatók, a széndiokszid kibocsátás 10%-kal csökkenhet, és nagyon pozitív hatások várhatók a zajterhelés, illetve a levegő minősége tekintetében. Ezen kívül javulhat a biztonság is, és 20 perccel csökkenhet a háztól házig tartó utazási idő, 10 kg-mal csökkenhet az üzemanyag, illetve 10 kg üzemanyag megtakarítás jelentkezhet utasonként, és az utazási költség, a jegyárak is 15 euróval csökkenhetnek, ami azt jelenti, hogy a befektetett minden egyes euró 6 eurós előnyt hozhat. Ez mindenféleképpen hozzáadott értéket jelent az európai repülési ágazat jövőjét illetően, és ez világszerte is pozitív hatást válthat ki. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevőnk is közben megérkezett, úgyhogy meg is adom neki rögtön a szót, hogy néhány bevezető szót szóljál. <clears throat> Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, a Trans szakbizottságban szavazás volt, és árnyékelőadóként részt kellett vennem ezen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, ez az első alkalom, hogy ilyen workshopot szervezünk, bízom benne, hogy a következő még sikeresebb lesz, több képviselőtársam lesz jelen a teremben úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert hogyha jó információt akarunk kapni a közös vállalkozások tevékenységéről, akkor a kedvezményezetteket is meg kell kérdeznünk. Tehát az érintetteket, akik a JU-kkal, a közös vállalkozásokkal együtt dolgoznak. Önök olyan kutató egységek vezetői, amelyek pályázatokon feleltek meg az elvárásoknak, kis és közepes vállalkozásokat képviselnek gyakran, közös vállalkozások vezetői és munkatársai önökkel együtt látják, hogy milyen eredményeket lehet elérni, milyen hatásuk lehet a reálgazdaságra. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés fennmarad a jövőben is. A közös vállalkozások ugyanis mások, mint az európai ügynökségek, európai más szervezetek, intézmények. Nagyon sokat várunk a közös vállalkozásoktól. Köszönöm szépen, tehát, hogy részt vesznek ezen a műhelyen. És hát érdeklődésen hallgatjuk az önök beszámolóit. Köszönöm szépen, és akkor most a harmadik hozzászóló következik. Dr. Katalin Ney, Romániából, úgyhogy meg is adom neki a szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget ad arra, hogy a e, mi e, részvételünkről beszámoljak. A Tiszta e, Égbolt közös vállalkozásban vesz részt az INKASZ. Először is a Tiszta Égboltról beszélnék azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy pontosan miről van szó, és aztán a felkérésnek megfelelően bemutatnám hogy hogyan veszünk részt ebben a nagyon nagy kihívást jelentő közös vállalkozásban. Először is tehát a tiszta égboltról természetesen én csak nagy vonalakban vázolnám fel, hogy miről van szó. Ez egy hosszú ideje működő PPP a repülési ágazatban az AKR e, e, célkitűzésekkel foglalkozik, e, ez az Európai Repülési Kutatási tanácsadó testület. Miről is van szó? A széndiokszid kibocsátásokat 50%-kal, az NOx-et 80%-kal, a zajt 50%-kal kell csökkenteni. További erőfeszítésekre van szükség a repülési szektor zöldítése érdekében. Első ízben a gyártási tevékenységekre koncentrálunk most, azzal foglalkozunk, hogy milyen technológiákat kell alkalmazni ahhoz, hogy a jövőbeli repülésben megfelelő járművek szerepeljenek. Tehát milyen gyártási, karbantartási, illetve újrafeldolgozási technológiákat kell alkalmazni. Összességében a tiszta égbolt 6 ITD-ből áll, hagyományos repülő kategóriákra vonatkoznak ezek egyrészt, tehát kis hatótávolságú, nagy hatótávolságú, illetve helikopterekre, rotoros járművekre, ugyanakkor vannak horizontális ITD-k is technológiai értékelő eszközt is kidolgozott a tiszta égbolt, annak érdekében, hogy az akár célok teljesítését lehessen értékelni. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős költségvetést, 1,6 milliárd eurót kapott ez a közös vállalkozás. Ebből különböző kritériumok alapján a finanszírozó tagok, illetve a pályázaton pályázók részesedtek, 50 százalékos arányról is beszéltük, ezt majd erre majd visszatérek később. Hadd mondjam el, hogy milyen tapasztalatunk van a tiszta égbolttal. Először is a közös vállalkozáshoz való csatlakozásra fel kellett készülnünk nemzeti szinten. Nem volt egyértelmű, hogy részt tudunk venni benne de a hosszú távú stratégiánkhoz nagyon jól illeszkedett, és ez egyfajta nis volt a piacon, amit szeretnénk betölteni. A nemzeti stratégiához jól illeszkedik ez a közös vállalkozás, a szektoriális iparpolitika nak a céljai megegyeznek ugyanis a közös vállalkozás céljaival. Ugyanakkor a tiszta égbolt nagy lehetőséget jelent társult tagként, és nagyon sokféleképpen lehet részt venni a tiszta égboltban. A társult tagság nagyon magas szintű beleszólást tesz lehetővé. Nagyon nyílt, átlátható kiválasztási folyamat alapján kerültünk be, folyamatosan részt veszünk a hosszú távú célok megvalósításában. Ugyanakkor további partnerek bevonásával dolgozunk rövidebb időszakokra, és az is nagyon fontos volt, hogy a KKV-k és az egyetemek így csatlakozni tudtak. Nemzeti szinten is igyekeztünk ezt megvalósítani, vagyis bevonni őket a tiszta égboltba, a clean sky-ba. az ellátási lánc minden szakaszára szeretnénk hatással lenni, úgyhogy ez egy stratégiai megközelítés a tiszta égbolt a technológia készen vagy rendelkezésre állásának alapján működik. A térrel, négytől térrel, hatig végezzük a tevékenységünket és felmérjük, hogy milyen közbefektetésre van szükség. Megpróbáljuk megkeresni nemzeti szinten a megfelelő képességeket, amelyek ezeket kezelni tudják. TRL 4-től TRL 6-ig két nagy ITD-hez csatlakozunk így mm, az egyik a szárny technológia fejlesztése a nagy repülőgépek esetében, a regionális repülőgépeknél pedig a tiszta égbolt ketteshez való a cél. Egyfajta konzorciumként léptünk be a e, tiszta égbolt e, kezdeményezésbe. Nemzeti szinten e, két kutatócsoport konzorciuma jött létre, az egyik ezek közül az Inkász, ahonnan én jövök, és két ipari partner is belépett, ők nagyon reprezentatívnak számítanak, úgy ítéltük meg, hogy ez a két cég megfelelően felkészült, mert később fogjuk ezt is látni. Ugyanakkor nemzetközi partnerségünk van Csiraf Olaszországból, a Csiraf Plus kutatási klaszter vagy kutatócsoport, az Alenya áronautikával összefogva. Természetesen folytatásra is gondolni kell, Várja Brasó, mint helikopter eh, gyártó az Inkasszal együtt a jövőbeli eh, tisztáikból kettes célkitűzések megvalósításában veszünk majd részt. A lényeg természetesen a költségvetéshez kötődik, 29 millió eh, eurós költségvetésről beszélhetünk az Európai Bizottságtól érkező 50 millióból, a társultalok esetében 50-50 százalékos volt a finanszírozás kezdetben, ami a résztvevő embereket illeti, a kutatási fejlesztési kapacitás 25%-a tiszta égbolt munkájában vett részt, és a személyállománynak mintegy 45%-a. Hadd mondjak néhány példát. Először is a Blade, a lamináris flow legjobb megjelenése személyszállító repülőgépek esetében magas TRL szinten. Egy egész cégcsoport foglalkozik ezzel a megközelítéssel. Természetesen nagyon sok ember vett részt az új szárny megtervezésében, amit ugye a demonstrátorra szereltek fel. Most már érett szakaszban van ez a munka, felkészültünk mindennek az integrálására. Hasonló megközelítésben készül a SHIELD, akusztikus fáradásról van itt szó, a Dassault Aviationnal összefogva azt mérjük, hogy milyen zajhatással jár a repülőgép fark, farokrésze, és hogyan lehet a technológiát fejleszteni a dasz együtt egy óriási, egyfajta robotkart építettünk, ami lehetővé tette, hogy elfordítsuk a farokrészt, és megtaláljuk a forradalmi előrelépést jelentő farokrészt, ami csökkenti a turbinák zajhatását. Franciaországban nyáron kerül sor a tesztelésre, a Dassault, a Fokker és természetesen az Inkas is részt vesz a demonstrációban, bemutatóban. Nagyon fontos hogy a legkomolyabb szélcsatornás tesztelésre került most sor a DASZO és az Inkasz együttműködésében. A DNW szélcsatornáról van itt szó, életnagyságú tesztelésre került sor, aztán a zöld regionális repülőgépek fejlesztése, folytatjuk az inkasznál ezt a munkát. Egy utolsó ö, példa, hogy teljes legyen a kép, ö, a gyors ö, rotoros ö, repülőjárművek új ö, generációját ö, fejlesztik ki. Ö, Itt láthatóak a különböző tervezési szakaszok. Ez egy gyors repülő jármű lesz. Tehát, és néhány számot mondanék a kutatócsoportban való részvételről, a teljes költségvetés messze meghaladja 30 millió eurót, ennek elsősorban az az oka, hogy a bemutatók végső szakaszában járunk már, és uh, a tiszta égbolton kívülről kell finanszírozni ezt, ennek nagy részét a gamoktól 15 uh, millió euró érkezett 2009-2016 között, az inkább évente átlagban 75 teljes foglalkoztatású munkaerőt biztosított, a teljes inkább klaszter esetében ez 175 tesz ki évente. 24 fontos eredményünk volt, ebből 5 kulcsfontosságú, jelentőségű, 4 szabadalmunk és több auditot is elvégeztek. Megpróbáltuk felmérni, hogy mi volt a hatása ennek a részvételnek, és melyek voltak a saját érdekeink ebben. kaptunk némi visszajelzést a részvételről. Természetesen nagyon fontos volt a láthatóságunk, ugyanakkor az egész ipari lánc integrálására kellett összpontosítanunk. A nagyméretű bemutatók a Blade, a Shield, az SVW-a jelentették a prioritást. Ez nagyon fontos, hogy létrejött a technológiai értékelő eszköz az eredmények megosztása, terjesztése folyamatban van. A cost to completion módszer nagyon fontos, és természetesen a végső szakaszban a megfelelő áron és határidőre kell elvégezni a munkát az administratív munka itt a végső szakaszban nagyon megnövekedett. Vannak problémáink, egyfelől a nyitott a tiszta égbolt igazgatási struktúrájához kötődően, vannak administratív és pénzügyi problémák, némelyiket megoldottuk, Először is nemzeti szinten a nemzeti kutatási stratégiának el kellett ismerni ezt a közös vállalkozást, különben nem vehettek volna benne részt a kutató csoportok, ezt sikerült megoldani. Aztán kommunikációs csatornákat is meg kellett határozni, ez nem volt annyira kézenfekvő. Aztán vannak olyan problémák, amelyeket csak részben sikerült megoldani. A JTI-nak a szerződési keretei, szerződés kötési előírásai igazi rémálmot jelentenek. Elkezdtünk ezzel foglalkozni, de még nem sikerült megoldani. Vannak olyan problémák, amelyeket egyáltalán talán nem tudtunk megoldani. Úgy gondolom, hogy erről folytatni kell az egyeztetéseket például a, a jövedelmek, a tevékenységek elszámolása hogyan történik, mi az, amit tanultunk. Nagyon fontos, hogy egyértelmű pénzügyi keretek jöttek létre, és nem szabad megfeledkezni a költség alapú tevékenységekről. Érdemes lenne elgondolkodni mindenek előtt azon, hogy ne a jogászok közös vállalkozásaként működjenek ezek a joint undertakingek, mert az a rémálom kategóriája. Egyszerűsítéseket kérünk. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a közös vállalkozás nagyon fontos támogatást jelentett a válság alatt. Valószínűleg ez volt a fő támaszunk a kutatásfejlesztésben, illetve az ipari tevékenységben vannak még további elképzeléseink is. Mindenek előtt azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy reális, valós eredményeket hozzon egy közös vállalkozás. Köszönöm a figyelmüket. Ja, genau, das ist genau die... Igen, pontosan ez a kérdés, amivel mi is foglalkozunk. Köszönöm szépen a prezentációt, és ezzel elérkeztünk a negyedik előadáshoz. Dr. Moreno következik tehát. Very much for inviting me. Uh, Köszönöm szépen a meghívást. Az Enánál dolgozom, és három különböző szempontból közöttek a kérdéshez. Elsőként projektkoordinátorként és projektmenedzserként beszélek az ENEA részéről. Az olasz üzemanyag cél szervezet elnökeként is beszélek, és harmadsorban az energiatanács tagja vagyok a, az Európai Hidrogén és Üzemanyag Cella kezdeményezésben. 2003-ban indult egyébként ez. Lássuk az első részt. Az ENEA 11 különböző projektben vesz részt, ebből 10 az előző platformban, 2007 és 13 között valósult meg, mi négy projektet koordinálunk, egy projektet finanszíroznak már csak az új közös vállalkozás keretein belül. Ez azt jelenti, hogy tapasztalata rendelkezünk a közös vállalkozáson kívül is, és fontosnak tartom, hogy a különböző világokat, ha úgy tetszik, össze tudjuk hasonlítani. Ha például összehasonlítom kollégáim részt vettek a Horizon 2020-as pályázatokban, hogyha ezt összehasonlítjuk a közös vállalkozásaival, akkor egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy a közös vállalkozásban minden világos, világos, hogy mi a cél, merre, hogyan, vannak számok, célok, és a pályázatok valóban a célorientálták tudnak lenni, mert már csak azért is, mert tudjuk, hogy termékorientált a közös vállalkozás, konkrét termékeket, kézzelfogható dolgokat próbálunk létrehozni. Nagyon tetszett nekünk ez a megközelítés, ez a termékorientáltság. Világosan látni, illetve az indikátorok, a jelzőszámok használta nagyon sokat segített itt. A közös vállalkozás egy éves vagy több éves munkaprogrammal dolgozott. Ez nagyon jó hivatkozási pont volt számunkra, nem csak a pályázatok E, kiírása számára, hanem nemzeti szinten stratégiai politikát e, e, kialakítani, és könnyű volt így. Fontos dokumentumok ezek. Már csak azért is, mert ezek a dokumentumok világosan utalnak arra, hogy mit szeretne, merre, hova szeretne jutni az Európai Bizottság. Persze lehet, hogy egyetértünk vagy sem, de tudnunk kell, látnunk kell, hogy hova szeretnénk eljutni. Egy másik fontos értéke hozzáadott értéke egy közös vállalkozásnak az volt, hogy egy közösség is létrejött ezáltal. Mindazok, a programiroda és a tagok tisztában voltak azzal, hogy tényleg együtt kell dolgozniuk. Például a közös vállalkozás eh, valóban egy ilyen kollaboratív eh, Eh, erőfeszítés volt. Eh, ugyanannál az asztalnál ülünk, az asztalnak ugyanazon az oldalán, ugyan, közös problémák megoldásán dolgozunk, persze nem elfelejtve, hogy közpénzekből gazdálkodunk. Nem tudok mindenről beszélni, de egy dolgot mindenképpen hangsúlyozni eh, szeretnék. Review Days évente egyszer megrendezett esemény, amely kiváló lehetőség és alkalom arra, hogy visszatekintsünk, megnézzük, hogy hova jutottunk el, merre tovább, mik az eredmények, és világosan tisztázzuk ezeket a kérdéseket, Ez minket közösségé kovácsol. Ezt nagyon fontosnak tartom. Lássuk a sikertörténeteket. A zene egy egy állami kutató intézet tulajdonképpen, tehát ilyen szempontból nagyon nehéz sikertörténeteket adnom de több projektben részt vettünk, az egyeső egy support action, lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de majd kiderül, hogy mégsem. Egy másik konzorciummal együtt sikerült egy e, európai e, egy ilyen e, kézi könyvet vagy iránymutatást kérni, Németország, Oroszország, Franciaország így az üzemanyag cella ágazatban mindenki össze tudja vetni az eredményeit. Ez, ez egy, az új üzemanyag cella technológia benchmarkingját tette lehetővé, ami igazán kiinduló pontja volt annak, hogy a közös vállalkozás által megrendelt vállalkozás is készüljön az a kapcsolatban, hogy például az üzemanyag cél, milyen hatása lehet a vállalkozásra, például a környezetszennyezés vagy a széndiokszid kibocsátás csökkentése terén. A harmadik, amit szintén az ENEA koordinált, ez a COMETI névre hallgatott, egy külső technológiát, külső, idézőjelben véve külső technológia, tehát egy az üzemanyagcella és a nap elem együttműködésére adott ez lehetőséget. Tehát más technológiákkal összekötöttük a sajátunkat. A Cometi azért volt sikeres, mert a két technológiával tudtuk csökkenteni azt a hőmérsékletet, amin előállíthatjuk a hidrogént jó minőségben. Most fölveszem a második kalapomat, a az olasz eh, hidrogéncella szervezet elnökeként szólok most. Ezen minőségemben elmondhatom, hogy a cél az, hogy minél több szereplő, résztvevő eh, részt vegyen ezekben a kezdeményezésekben, beleértve az önkormányzatokat, politikusokat. Ezért nem volt az elég, hogy mi dokumentumokat állítottunk elé, ez egy hosszú lista, ezzel most nem akarok végigmenni. Ez van dokumentumok listája, amelyet a közös vállalkozás hozott létre, amelyeket egy általunk fizetett konzulens cég állított elő, amely azt mutatja, hogy a hidrogén és cella óriási hozzáadott értékű energiarendszer a politikusokat próbáltam ezek segítségével meggyőzni, hogy érdemes ezen az úton tovább menni. Volt egy-két ilyen kísérleti projektünk Olaszországban, például a közlekedésben, csík uh, High Velocity, High Five és Three Motion. Ezek névre hallgattak, amely alapvetően buszok elsősorban tömegközlekedési eszközök hidrogénceles működtetését próbált vezetni Arra próbáltuk ezt használni, hogy meggyőzzük az embereket, hogy ez működik, ez nem a hidrogén az nem robbanékony, a hidrogén nem veszélyes, a hidrogén működik a gyakorlatban, mint üzemanyag nis piacokon is megpróbáltuk ezt használni, például a tápközlési antennák, a, a targoncák, és így tovább, és így tovább. A harmadik pedig egy Ene Field névre hallgató demo projekt volt. Nagyon fontos volt a számunkra Olaszországban a hidrogén üzemanyag cella rendszer előtt cégek eh, közül a második eh, eh, legnagyobb ilyen európai cég, amely nem mobil alkalmazásokra állít elő üzemanyag cellákat. Hát igazi sikertörténet ez. Az említett dokumentumokkal és ezekkel a sikeres projektekkel próbálunk a szakpolitika formálók között egy kicsit lobbizni, meggyőzni őket arra, hogy, hogy ez egy támogatásra érdemes technológia ipari szintű sikere, sikertörténetekről beszélünk. Például a, a francia tőzsdén jegyzett cég már ez a amelyik a távközlési antennek pót energiaellátását biztosító cég, a Gemport Dolomitek és a Solid Power a másik három ilyen cég, amely valóságá vált, amely valóban a befektetők érdeklődését is felkeltette. Ahogy azt már mondtam, a jó híra az, hogy az H2 Mobility Italy beindult tavaly júniusban. A közös vállalkozás nélkül nem tudtuk volna az üzemanyag, illetve a cella alapú tömegközlekedési projektünket eh, beindítani. Eh, biztosak vagyunk benne, hogy a H2 mobilitást eh, elfogadja majd hosszú távú programként is az olasz kormány. Az órámra tekintek, látom, hogy szorít az idő. A harmadik kalapomat veszem fel, az energiatanács tagjaként részt veszek a döntéshozatalban, a pályázatok kapcsán. Tehát ebben a minőségemben is szeretnék véleményt mondani. Kérdésjelekkel kérdéseket tennék fel. A COP21 egyértelmű, hogy változásokat tesz szükségesé. Az energia ágazatban kell változtatnunk? Igen. A közös vállalkozások működésén változtatnunk kell? igen. Nem mehet minden úgy tovább, mint eddig. 2030-ig gondolkodtunk eddig előre, talán itt az ideje annak, hogy 2030-nál is távolabbra tekintsünk. Kutatóként számomra az egyik legfontosabb dolog talán az, hogy a közös vállalkozások TRL 3, 4, 8 szintre koncentráljon. Valami, valami hiányzik. Fennáll a veszélye annak, hogyha kész, piac kész egy termék, de nem tettünk semmit annak érdekében, hogy forgalomba is kerüljön, akkor az egész befektetett pénz hiába való volt. Fontos a úgynevezett külvilág, idézőjelben vett külvilága való integráció a Clean Sky-tól érkezett a kollégák előttem szólt. A, a kettő közötti együttműködés mindenképpen javíthat, ez két oldalú együttműködés, javítanunk kell, hiszen a Clean Sky és a, és a cella egymást segítheti, mi nem versenytársak vagyunk, hanem ugyanannak az érmének egy azon oldala. Végül a szakpolitikai szakpolitikai csinálókkal, formálókkal is jobb együttműködés van szükség, annak érdekében, hogy megfelelő legyen, biztosított legyen a piacra kerülés ezen új termékek esetében. Mindánk. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, amikor a nagy ötletek a valósággal találkoznak, és hogy hogyan indul be a gépezet, és akkor most következik az ötödik előadónk, Menno annu. Elnézést, mondja az elnök asszony. Egy hozzászólót átugrottam. Lükhelyze úr, megadom a szót. Köszönöm szépen. Én is teljesen egyetértek a kollégáim véleményével, ugyan abban a közös, vagy ugyanolyan közös vállalkozásokról beszélünk. Én a CAA-nál dolgozom, ez egy kutatás technológiával foglalkozó szervezet, és emellett az Európai Egyesület elnöke is vagyok a Kutatási Bizottságon belül. Az FCH közös vállalkozás a közlekedéssel, mobilitással, energiakérdésekkel foglalkozik, az FCH közös vállalkozás két pillérre épül, az egyik a mobilitás, a másik az energia. Mi jellemzi a mi közös vállalkozásunkat a többihez képest? Az irányítási szerkezet más kép épül fel, van egy igazgató tanácsunk, a nemzeti hatóságok ugyanakkor viszont nem vesznek részt az igazgató tanácsban, csak egyfajta szaktanácsadói testületbe. A második FCH közös vállalkozásról beszélünk. Itt a TRL szintje magasabb az egyes szintnél, kb. 25-30 százalékos a különbség. A FCH közös vállalkozás legfontosabb kedvezményezetjeit soroljuk fel itt az ábrában, és mivel át tudjuk eh, hital, eh, tehát egyfajta hitszerepet eh, képviselünk az alapkutatás és a az alkalmazott kutatás között. Itt kb. 40 projektünk fut, számos partnerrel a legtöbb országban, és ezt a közös vállalkozást az jellemzi, hogy a kis vállalkozásokkal különösen szoros az együttműködés, a KKV-k részaránya talán a legmagasabb a mi esetünkben a Horizon 2020 keretében. Nézzük a sikertörténeteket. Számos dolgot el lehetne itt mondani, de mi nem fedjük le a teljes FCH területet, elsősorban a mobilitási alkalmazásokra összpontosítunk. Látható, hogy számos jó eredményt értünk el a üzemanyagcellák területében, az részegységek és a rendszerek területén. Nagyon fontos tevékenységet folytatunk egyébként az EC standardok, szabványok területén is, és itt a kutatás egy nagyon fontos szerepet játszik, az FCH munka csoportjában is tevékenykedünk. Az európai közösség számára ez a tevékenység nagyon fontos, Ugyan nincsen túl sok időm, de néhány projektet itt bemutatnék. Például a PMFC területén itt egy új katalizátort alkalmazunk, például platinát, az ipar most már a ben, üzemanyag a harmadik generációját is eh, a gyakorlatban eh, alkalmazni tudja. Tehát itt az iparággal nagyon szorosan együttműködünk. Ez is egy példa arra, hogy hogyan javítjuk eh, a platinum, a platina részarányát az üzemanyagcellán belül. A laboratóriumi kutatások szintjéről, tehát igyekszünk ezeket a projekteket az ipari alkalmazásba is átvinni. Az Eurékát még bemutatnám egy további projekt, a kutatás és az ipar közötti együttműködés ékes példája ez a projekt, a közös partnerek együttesen azon dolgoznak, hogy az ipari alkalmazásban ezek az eredmények hogyan érvényesülhessenek, figyelembe véve az éghajlatváltozást, illetve a munkahelyteremtést is. Az első szakaszban közösen meghatároztuk a specifikációkat az OEM, az európai OEM alapján. Most azonban megállapodásra van szükség az iparvállalatokkal ahhoz, hogy az Európa hogy európai gyártású részegységeket alkalmazzanak, és ne Amerikából importáljanak. Egy további nagyon fontos projekt a Symbio projekt eh, itt a technológia transfer különösen fontos szerepet kapott. A Maxi Maxi Energy nevezetű projektet említeném elsőként. Ez eh, nagyon eh, sikeres projekt volt a hidrogén tárolás területén. A Symbio f pedig egy európai üzemanyagcella gyártó amely most a gyakorlatban Európában igen sikeresen alkalmazza az elért kutatási eredményeket. elektrolitikumokat és az intelligens városi közlekedés területén kifejlesztett alkalmazásokat szorgalmazza. És Természetesen a prezentációban további részleteket olvashatnak arról is, hogy milyen nehézségekkel küzdöttük. Ezek nem voltak túl súlyosak, az áttekinthetősége az eredményeknek talán, illetve megjelentetés az eredményeinknek némiképpen hiányos, és a hosszú távú kutatás nem minden esetben illeszkedik a három éves projektek kereteibe. Kiváló szakértőink vannak, és a kutatási központ számára ez mindenféleképpen nagyon hasznos volt. Egy dolgot szeretnék még csak említeni. Az FCH2 esetében további tevékenységekre kerül sor. Az elvekkel tisztában vagyunk, de néha a gyakorlatban ezek bonyolultabban jelennek meg. A bizottságnak sokkal nagyobb mértékben kellene támaszkodniuk a nemzeti regizációs szervezetekre. Ami a jövőt illeti, egy új kezdeményezést szeretnénk indítani az iparral közösen, hogy pontosabb és részletesebb tervet dolgozunk ki a részegységekkel kapcsolatosan, hogy a KPI-n túl tudjunk lépni. Az Európában jelentkező esetleges hiányosságokat is fel kell tudnunk tárni. Ezt a munkát az iparral közösen meg kell kezdenünk, hogy meg tudjuk határozni, és prioritásokat tudjunk meghatározni, hogy az FCH közös vállalkozáson túl mit tudunk még tenni. Nagyon sikeres volt az iparral az együttműködésünk, de itt egy hurok-szerű jelenségről van szó. Új technológiák, új piacok jelentkeznek, és a technológiák alkalmazására ha gondolunk, megnézzük, hogy milyen technológiákat alkalmaznak például Japánban, a városi közlekedésben. További kutatásokra van szükség tehát. És nagyon gyakran a gyakorlatból vissza kell ismét lépnünk az alapkutatásra. to forget that there is also uh, the, the role of A kutatás szerepe természetesen a politikai döntéshozatalt is uh, alá kell, hogy támaszza. Számos együttműködésünk van KKV-kkal, különösen az energia ágazatban, az EU12 tagállamokon belül is számos együttműködési programunk van, a részvevők elkötelezettek Romániában, Lengyelországban is jelen vagyunk például, és fontos, hogy más országokat is bevonjunk az egyetemek és a kutatóintézetek révén. Lezárásképpen nyilvánvalóan komoly előrelépés történt, egy nagyon jól struktúrált kutatási közösségről beszélünk, 65 egyetemmel, kutató intézettel működünk együtt, az iparral is kiváló az együttműködésünk, épp úgy, mint a KKV-kkal, és ma, vannak már kiváló eredményeink. Mint ahogy a kollégám is említette, az alapkutatásról nem feledkezhetünk meg. A Toyota például a Mirai-t most építi ki, ez a platinával kapcsolatos alapkutatáshoz nyúlik vissza. Ez nagyon fontos a versenyképesség szempontjából. Az alapkutatásban a áttekintetőség is nagyon fontos, és túl kell lépnünk az FCH közös vállalkozáson, meg kell találnunk a megfelelő erőforrásokat a struktúra kiépítéséhez, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogyan tudjuk az európai ipart kiépíteni, kialakítani. Ez rendkívül fontos lenne az európai versenyképesség szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A negyedik előadásunk Árnó úr Belgiumból. Herzlichen Dank, äh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Marinescu úrnak is eh, románul, hogy lehetőséget ad arra, hogy eh, itt szólhassak a kedvezményezettek eh, nemileg nagyon kiegyensúlyozott csoportjában szeretnék az innovatív gyógyszer kezdeményezésről beszélni. Először is nagyon röviden hadd magyarázzam el, hogy mi is az AIM, az a szervezet, amit én képviselem, képviselek, és hogyan veszünk részt, illetve mi az, amiben nem veszünk részt az IMI munkájában, vagyis az innovatív gyógyszer kezdeményezésben. Az AIM olyan kezdeményezés, amely körülbelül 20 európai, afrikai és latinamerikai országot tömörít. Európában körülbelül 200 millió állampolgár az AIM-en keresztül fér hozzá valamelyik tagállamban az egészségügyi ellátáshoz. A mi tagjaink egészségügyi ellátást nyújtanak non-profit, szolidaritáson alapuló működéssel és demokratikus irányítással a szervezeteik felett. Az AIM tag szervezetei hasonlóak ebből a szempontból, tehát ezek a közös értékeik, amelyeket elmondtam, ugyanakkor nagyon különbözőek is, egyesek közülük kötelező egészségbiztosítási jelletes nyújtanak, mások viszont kiegészítő önkéntes jellegű egészségkasszák. Olyanok is vannak, amelyek mind a kettővel foglalkoznak egyes tagszervezetek csak az egészségügyi ellátás fedezetét nyújtják, mások viszont magát a szolgáltatást is biztosítják. Van egy brüsszeli hálózati központunk, egymástól próbálunk tanulni, illetve a brüsszeli fejleményeket továbbítjuk és lobbizunk a tagszervezetek részére az európai intézményeknél. Ezzel el is jutottunk az IMI-hez, az innovatív gyógyszerek kezdeményezéséhez. Ez a világ legnagyobb PPP-je, mondhatjuk, az árbevétel, a forgalom 10 év alatt mintegy 3,3 milliárd euróra rúgott, 50 százalékát a Horizon 2020 nyújtotta az Európai Bizottság költségvetéséből, a másik felét pedig az innovatív gyógyszergyártók európai ö, ö, szervezete, alapvetően természetbeni kontribúciókkal. Erre majd később részletesen vissza fogok térni. Akkor nézzük, hogy ki kicsoda ebben a szakértői csapatban. Az AIM nem kap pénzt az IMI-ből, nem egyfajta pénzügyi kedvezményezettje közös vállalkozásnak, viszont más módon kíván hasznot húzni a projektek eredményeiből. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy igazából minden kérdésre meg tudok felelni, amelyeket Marinescu úr a bevezetőjében felvetett, de azért bízom benne, hogy a projektről alkotott véleményem hasznos lesz a szakbizottságuk számára. Az első alapkérdés, ami az IMI-jal kapcsolatban felvetődik az, hogy érdemes lenne felgyorsítani a jobb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztését. A válasz egyértelműen igen. Van egy csomó ember Európában, akinek az egészségügyi problémáját, betegségét nem tudják megfelelően kezelni, úgyhogy az IMI vagy IMI nagyon fontos űrt tölthet be. További közpénzre van-e ehhez szükség um, gyógyszerkutatás terén? Ezzel a kérdéssel eljutunk bizonyos aggodalmakhoz. Egyfelől általában is hiányzik az átláthatóság ebből a szektorból, és nagyon bonyolult, nagyon fragmentált mechanizmusok, struktúrák alakultak ki a gyógyszeripari termékek körül. A kutatásfejlesztési ráfordítások átláthatósága nagyon kevéssé van meg, különböző szervezeteken múlik ez, természetesen állami intézmények is végeznek kutatásokat, illetve államilag finanszírozott kutatóintézetek, aztán magáncégek is kapnak állami pénzeket, magáncégek kapnak adókedvezményeket, kapnak karitatív pénzeket, természetesen a magáncégek saját kutatást is végeznek, de nem igazán tudjuk, hogy mennyit, mennyiért a magángyógyszergyárak kutatási büdzséje nem nagyon átlátható. Az átláthatóság hiánya probléma tehát abból a szempontból, hogy nem tudjuk, hogy szükség lenne -e további közpénzekre a jobb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztéséhez a betegek érdekében. Tehát aggódunk a szektor kevéssé átlátható jellege miatt és fragmentált felépítése miatt is. Nagyon bonyolult a szabadalmak rendszere, illetve a kizárólagos piacok létezése, piaci kizárólagosság meghosszabbítható, különböző speciális megállapodások érvényesülnek a gyermekgyógyászatban például, aztán nem világos, hogy a nemzeti kormányok végül is milyen árakat fizetnek a gyógyszergyáraknak. Titkos ármegállapodások működnek, hogyha nem tudjuk, hogy a kormányok mennyit fizetnek az iparágnak, akkor nyilván nehéz megmondani, hogy szükség lenne -e további állami ráfordításokra a kutatások fejlesztése érdekében gyógyszer gyártás terén. Van még egy aggodalmunk az IMI-ben vagy IMI-ban, felhasznált pénzek eredményeképpen létrejött kutatási eredményekkel mi lesz? Ezek nyilvánosan mindenki számára hozzáférhető, nyílt forrású ö, feltalálásnak, fejlesztésnek minősülnek, vagy pedig nem ö, mindenki használhatja fel őket az iparágban. Tehát az ilyen kutatási fejlesztési eredmények mennyire állnak nyilvánosan rendelkezésre. És itt megismételném azt, amit az előbb mondtam, az az aggályunk, hogy az európai állampolgár többször is megfizeti ugyanannak a gyógyszernek a gyárát az IMI-on keresztül, aztán a közpénzből finanszírozott gyógyszerkutatáson keresztül, aztán a gyógyszertárban még egyszer az IMI további erőfeszítést jelente az ipar számára? 50-50 százalékban -50 az Európai Bizottság finanszírozza, illetve az iparág maga, főleg természetben, de vajon további kutatásokat eredményeze az IMI, vagy pedig úgy is elvégeznék ezeket a kutatásokat, fejlesztéseket a cégek. Ez nem megállapítható, mert nem átlátható a rendszer. Tehát igazából a fejlesztési tevékenységeknek a finanszírozását szervezik-e csak ki ezzel a következő szlájdhoz jutottunk. Az egyik IMI projekt az úgynevezett Adapt Smart program, az IM megfigyelő minden olyan programban, ahol nincs aktív szerepünk, ezt nem tudom megmondani, hogy a 3,2 milliárd euróért 10 év alatt, a kezdeményezés ideje alatt elvégzett kutatásoknak milyen eredménye lesz. De ennél, a kis projektnél, aminek sokkal kisebb az összege, kevesebb, mint két és fél millió euró, egy kicsit részletesebben be tudok számolni. egy olyan módszer képítéséről van szó, ami lehetővé tenné, hogy hamarabb eljusson a beteghez az új gyógyszer, kevesebb random kipróbálásra kerülne sor, és több minőségi ellenőrzésre a piacra jutást követően. Itt is vannak aggájaink van-e valós probléma, amit kezelünk ki? Tehát mielőtt kezeljük, jó lenne tudni, hogy van-e probléma. Hogyha először klinikai kipróbálásra kerül sor, és utána a piacra, akkor van-e itt bármilyen akadály, amit fel kell számolni? arra már vannak eszközök, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot. Ezeket az eszközöket vajon kihasználjuk-e megfelelően, vagy nem jól működnek esetleg? Először ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket kellene feltennünk, mielőtt arról vitatkozunk, hogy milyen új eszközre van szükség. Az az érzésünk, hogy ez az adaptív smart program nagymértékben az iparból nyerte az ihletését, és nem politikai mandátumból, politikai felhatalmazás alapján. Úgy gondoljuk, hogy az érintettekkel való párbeszédet javítani lehetne. A termék fejlesztésben nem veszünk részt, de a projektet nyomon követjük. ez lehet, hogy túlságosan szakmai részhez jutottunk, de hogyha ezeket az adaptív utakat akarjuk alkalmazni, akkor nagyon óvatosan ki kell kiválasztani azokat a gyógyszereket, amelyekre vonatkoztatjuk, illetve azt, hogy hol vannak olyan szükségetek, amelyek nincsenek kielégítve. Ugye a gyógyszer minőségét, biztonságosságát is vizsgálni kell ahhoz, hogy a gyors hozzáférést megvalósítsuk, és egyfajta és arra is gondolni kell, hogy mi történik akkor, hogyha kiderül, hogy mégsem megbízható a gyógyszer, illetve ki a felelős, hogyha nem biztonságos, hogy annak minősül. Ugye nagyon gyakran másra is használják a gyógyszereket, mint amire van, rájuk van írva. A gyógyszerpiacra jutását követően fontos a valós felhasználási adatokat begyűjteni. Ki fizet majd ezért, illetve a betegek mennyire érdeklődnek majd egy a piacra jutott gyógyszer kipróbálása iránt, hogyha már a, pi- a piacon a gyógyszer beszerezhető. Aztán mennyibe fog kerülni egy olyan gyógyszer, ami így kerül piacra? Azt mondhatnánk, hogy a gyógyszer olcsóbb, hogyha nem világos, hogy mennyire jelent hozzáadott értéket. Tehát sor szakmai aggályunk van ezzel a viszonylag kisebb IMI programmal kapcsolatban, és ez volt az utolsó szlájdom. Köszönöm szépen a figyelmüket. Vielen Dank. Ein Teil der Frage. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezek nagyon ismert témák és kérdések. Köszönöm, és akkor most a hatodik közös vállalkozás következik, az ITA, és Feininger úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Michael Feiningernek hívnak. Én német cég ügyvezető vagyok, egy közepes méretű cégről van szó, az RE Research Instruments. Én egy eredetileg fizikus vagyok, és vállalkozónak is tekintem magam. Először is köszönöm, hogy elmondhatom a személyes véleményemet. Egy nagyon érdekes nemzetközi projektről fogok beszélni, az ITER-ről. Nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor a rövidítés kibontva, de franciaországban működik európai oldalról. A Fusion for Energy közös vállalkozás kezeli ezt. Uh, that there was um, what they called an international... Egy nemzetközi üzleti fórumot tartottak, amelyet a Fusion for Energy szervezett. 285 cég vett ezen részt, és kutatóintézet ahol arról beszéltünk, hogy mi ilyen eredményeket hozhat az egész projekt, és akkor kértek fel engem arra, hogy személyes véleményemet mondjam el. Itt ezt meg is teszem egyébként. Emellett röviden azt is elmondanám, hogy az RI mivel foglalkozik mi alapvetően olyan összetevőket, akatrészeket és rendszereket állítunk el, amelyek a kutatás, egészségügy és az ipar munkáját segítik, például a részecskegyorsítók, az energia, fúziós technológia, instrumentációk és más technológiák terén. Igen, hosszú múltra tekint vissza a cégünk. A 80-as évek közepén indultunk. A siemens együtt, Köln mellett, Gladbachban. az Interatom és Siemens nem de mi nem az atomenergiára, a nukleáris energiára koncentráltunk, hanem arra, hogy ezt hogyan lehet igazából használni. Én és barátaim saját céget alapítottunk, Axel Instruments névem, aztán volt egy management buyout, tehát egy vezetői kivásárlást hajtottunk végre, aztán az elkövetkezendő években tovább folytattuk ezt a munkánkat, és végül 2007-ben az egész céget eladtuk egy gyógy, amerikai gyógyszeripari cégnek, és aztán két éve később a kutató, kutatási ágazatot visszavásároltuk, 51%-át ennek az ERI kutató Research Instrumentsnek Bruker tulajdonában van, de én és kollégáim jelentős részesedéssel rendelkezünk ebben a cégben. 180 embert foglalkoztatunk, 30%-a ezeknek fizikus, mérnök, projektmenedzser, 60%-a pedig a gyártásban vesz részt, fejlett technológiai, mérnöki és gyártási specialistaként ismernek a külvilágban. Ezen a térképen láthatják, hogy kikkel állunk világszerte kapcsolatban, Amerikától, Ausztráliáig, Európától, Ázsiáig, és ahol ilyen nagy, cégek, nagy gépeket építenek, ott mi is ott vagyunk. Genfben, ahol például a Higgs részecskét, a részecskét gyorsítóban felfedezték. Nos, ott szupervezetőket, szupervezetőket is biztosítottunk számukra. Alkalmazott fizikai laboratóriumok többségét világszerte mi látjuk el. Igazából mi megoldásokat keresünk, úgynevezett solutions provider vagyunk, a nulláról építjük fel például a, a vezetőket, rádió technológia, technológia, kriogenika, az EUV technológiában is részt veszünk, 6000 négyzetméternyi gyártó területre rendelkezünk, olyan dolgokat álltunk elő, amit sehonnan máshonnan a harmadik féltől nem tudnánk beszerezni. Pár képet mutatnék. Itt például az amerikai SNS, a Los Alamos Nemzeti Laboratóriummal együtt gyártottunk egy részecske gyorsítót. Különböző teljes részeske gyorsító és szinkrotron berendezéseket építünk, szabad elektron lézereket, itt láthatják a különböző e, eddig ilyen épített berendezéseket. Azt hiszem világszerte elsők vagyunk a, a szupravezető részeske gyorsítók terén, Nagyon sokat javítottunk a gyorsító technológián, niobium, niobiumról, ból állítottuk elő ezeket a szalkatrészeket, amikor ismerik -e ezt az elemet, egy nagyon ritka anyag, amely különösen fontos e, ebben. Ez itt a Dezi Hamburg számára a szupravezető egységek felét mi szállítottuk. Ez egy óriási projekt volt, 5 évig tartott, tavaly decemberben fejeztük be a gyártást és a szállítást. Ehhez például a helyszínre telepített teljesen mm, tiszta helyszíni gyártó létesítményre van szükség. Itt egy újabb nagy berendezést mutatunk. Kriogenetikai, kriogenetikai genikai berendezésről van szó. Számos partnerünkkel együtt egy olyan gyorsítót, részeske gyorsítót álltattunk elő, amely igazából a rák kezelésében játszhat fontos szerepet. Egy amerikai cégnek adtuk el magát a technológiát, de világszerte árusítják már ezt, amelynek egyes részlemeit a mai napig mi gyártjuk. Világszerte terjedőben egyébként ez a technológia. Most nem mennék a fotoninstrumentáció fizikai részleteibe, Eh, ettől igazából megkímélni önöket, és rátérek a legfontosabbra az ITER, a nemzetközi fúziós reaktorra. Itt van ez az óriási kaderesben Dél-Franciaországban épül ez, és a tapasztalataink, eddigi tapasztalataink alapján úgy döntöttünk, hogy részt veszünk ebben a roppant izgalmas projektben, és tényleg elmondhatjuk, hogy ez egy olyan vállalkozás, amely még jó néhány hétig tart, mire megépül, de hát mi egyébként is mindig a legfejlettebb technológiával foglalkozunk, ez pedig ma a technológia csúcsa. Ez a nagy berendezés a bal oldalon, egy kriopumpa eh, része is van. A kriopumpa arra szolgál, hogy a, azt a területet, ahol a, a, a plazma létre, nos, ott lég, üres teret kell létrehozni, erre használjuk a kriopumpát, amely számunkra nagyon érdekes kísérleti terület. A Fusion for Energy felkért bennünket arra, hogy diverter részelemeket is gyártsunk, ezeknek kell soha nem látott mm, hőmérsékletnek ellenállnia. Két másik céggel, európai céggel kell versenyeznünk. Mi nyertük el a prototípus készítésének a jogát, és hogyha sikerrel járunk az elkövetkezendő évben, akkor remélhetőleg eljutunk a következő szintre, egy teljes méretű, igazi méretű divertert készíthetünk, és szeretnénk ezt eh, sorozat gyártani is. 54 ilyen részelemet gyárthatunk le, hogyha elnyerjük a eh, beszállítói szerződést, és hát közepes cégként ez igazán megfelel nekünk, ez tényleg eh, egy legfejlettebb technológia, 10 fizikus és mérnökből létrehoztunk egy külön projekt csapatot, és úgy érezzük, hogy végül, végső soron ez nagyon sikeres projekt lehet számunkra. A kriopumpát ezt egy teljesen nyílt pályázatban nyertük meg. Nagyon örültünk, hogy nyertesként kerültünk ebből. Fontos részelemeit építjük, készítjük el itt az alsó ábrát, ezt a ezt nem a Fusion for Energy-től kaptuk, hogy ezt a megrendezést, hanem az ITER Indiától nyertük el, hiszen világszerte hat különböző nemzeti ügynökség dolgozik azon, hogy a különböző részelemek elkészüljenek, és aztán ezeket beszállítják Kadarásba és Dél-Franciaországban állítják majd össze a nagy berendezést adatokat vagy számokat most inkább hagyjuk. A személyes véleményemet mondanám el. A Fusion for Energy az elejétől fogva fejlesztés alatt áll, bármit is teszünk. Igen, lapozunk talán egyet. Arra van szükség, hogy egy kiterjedt és bizalmon alapuló partneri viszony és technológia csere alakuljon ki. Minél erősebb ez, annál jobb ez számunkra és a termék számára is. Nekünk erős projektmenedzsmentre és gyártási képességre van szükség. Terms and Conditions, tehát a keret szabályok, szerintem megtalál láttuk, például a maximális büntetések, a felelősség korlátozása, a kizárólagos tulajdonjog. Nagyon fontos, hogy a háttérben lévő technológia szellemi tulajdonjoga nálunk maradjon, illetve hogy az előtérben lévő szellemi tulajdonjogot ingyen használhassuk. Összességében elmondhatom, hogy a Fusion for Energy-vel és az összes kliensünkkel, ügyfelünkkel együtt alapvetően a minőség garanciája az emberekben keresendő. És a Fusion for Energy keretében nagyon sok roppant, intelligens emberrel találkoztam. Nagyon fontos, hogy a fokozatos javulás, fokozatos fejlesztés vezessen bennünket. A személyes véleményem az, hogy ez egész hatékony projekt, nem könnyű egy ilyen globális együttműködést üzemeltetni, hogy a high-tech részelemeket összeépítsük, de azt, mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy ez ez idáig igencsak hatékonyan működik, mm, ezért alapvetően jól tapasztaltunk. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt, és most az a gondunk, hogy meglehetősen heterogén a struktúra itt, az egyes közös vállalkozások különböző módon működnek, különböző struktúrákban, a mi szakbizottságunk számára nem túl könnyű itt követni ezeket a különböző működési módokat, különösen az ITER projekttel foglalkoztunk sokat. A többi téma számunkra nehézkesebb, ugyanis nem vizsgáltuk annyira szorosan vagy részletesen, mint például az ITER-t. E és akkor most megnyitnám a vitát, és én magam is szeretnék néhány kérdést feltenni, és megadni a jelentéstevőnek majd a szót. Ha egyelőre nincs hozzászólás, akkor én szeretnék néhány kérdéssel előállni a kutatási eredmények rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan. Itt az imivel kapcsolatosan és másra is érvényes ez. Elhangzott, hogy a kutatási eredményekből mi kerüljön nyilvánosságra, és mi nem. Tehát ezt nem lehet kötelező érvényel szabályozni. A kérdésem tehát az, hogy mely kutatási eredményeket kell nyilvánosságra hozni, és melyek azok, amelyek bizalmas adatként kezelendők. Itt elhangzott, hogy jó az együttműködés európai szinten, ez nagyon üdvözlendő. A kérdés az, hogy pontosan mi történik, mi nyilvános és mi nem nyilvános, milyen csere lehet nyilvános. Nagyon érdekes volt hallani a román és az olasz kollégákat a nemzeti stratégiába történő beépítéssel kapcsolatosan felmerült a kérdés, hogy konkrétan akkor mit is teszünk. Az Európai Unió tagállamokból áll, de ha az ilyen viszonylag kisebb európai projektekről van szó, akkor a kérdés az, hogy ez nem jelente túl nagy terhet a az egyes vállalkozásokra vonatkozóan, például a Philips tekintetében milyen stratégiát követnek, és hogyan nyilvánvalóan jó, hogyha pénzeket kapnak, de nemzetközi stratégia szempontjából a Philips hogyan látja ezeket a kérdéseket. A 15%-ot említettem, mint természetbeni hozzájárulást. Itt 50%-ból indultunk ki, ugyanakkor viszont a gyakorlatban csak 15%-ot ér el a nemzeti társfinanszírozás. A kérdés az, hogy a többi költséget honnan, milyen forrásokból fedezik az egyéb költségek, tehát a Horizon 2020 kapcsán. És jó lenne, hogyha ezt egy kicsikét meg tudná indokolni, tehát önnel kezdeném, illetve Marian még esetleg kérdezni óhajt. Nem akarom itt most túl hosszúra nyújtani azt. A Cezárral kapcsolatosan most itt a kiépítés fázisában van a projekt. Mi a véleménye, hogy a program mennyi időt vesz még igénybe, és mennyi időt vesz igénybe a kutatási eredmények gyakorlatban történő alkalmazása. Árnó úrhoz a kérdésem, milyen hatást, vagy látott-e bármiféle hatást az IMI kutatási eredményei alapján a nemzeti szervezetekben történtek-e előre lépések, javult-e a helyzet. Itt nyilván állami pénzekről is szó van az ITER-rel kapcsolatban. Peininger úr azt mondta, hogy minden rendben van az ITER-rel, csak egyetlen egy probléma, hogy nagyon nagy késésben vannak. Az önök projektje kapcsán mennyi időbe tellett a projekt megvalósítása? Tartják-e az eredeti ütemtervet a tervezés, a gyártás szakaszában? Mi a kapcsolat? Önök az F4 Energy és az ITER között. Itt ugyanis két különböző szervezetről van szó, mi a kettőjük közötti kapcsolat. A Clean Sky, a tiszta égbolt kapcsán itt vannak bizonyos demonstrátorok már folyamatban vannak, mennyi időbe telik ezeket befejezni, és mikor várható ezek gyakorlati életben történő bemutatása, magyarul tehát az alkalmazás a kutatási eredmények alkalmazása mikor a várható? Ayala Sender eh, asszony is jelentkezett. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt eh, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak az információkért, akkor is, ha kevés idejük volt, és nem tudtunk nagyon belemenni a részleteibe a legfontosabb, legérdekesebb területeknek, mindenképpen szeretnék feltenni egy kérdést a költségekre vonatkozóan, az olyan költségekre vonatkozóan, amelyeket nem kell igazolniuk. Minden projektben, ha jól értem, 25%-ot tesznek ki azok a költségek elfordítások, amelyeket nem kell ö, számlákkal igazolni. Szeretném megkérdezni, hogy a teljes projektek 25%-áról van szó, vagy az önök részesedésének 25%-áról, hogyan, hogyan néz ki ez a, ö, az elszámolás alól felmentett rész? hogy azt mondják, hogy egyes befektetőknek nincs meg az administratív képessége, vagy a kutatás esetében nincs meg a megfelelő management képesség. Hát én azt gondolnám, hogy egy versenyképes kutatócsoportnak megfelelően kell kezdeni a költségeket is. Na mindegy. Aztán administratív részhez, administratív tevékenységhez is nyújt az EU támogatást. Az administratív tevékenységek kiszervezés esetében miről van szó pontosan, és ki a felelős ilyenkor? Aztán azt is hallottuk, hogy az Európai Bizottságnak jobban meg kellene bíznia a nemzeti audit és felügyeleti, illetve tanúsítási rendszerekben. Hát pontosan ezzel van időnként a gondunk itt. A sajtóban is megjelent több cikk is, ami aggat bennünket. sőt a tagállamokat talán jobban aggasztja, mint az Európai Bizottságot. Van még egy fontos aspektus. Amikor más területek, más országok érintettek, külső országok, például az USA vagy Japán, hogyan lehet az ilyen kezdeményezések költségvetéseit, elszámolását kezelni, hiszen ott mások a szabályok. Az aztán egyes projekteknek tagjai önök, másoknak koordinátorai. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a különbség a felelősség szempontjából, illetve a párbeszéd képesség szempontjából, hogyha valaki tag, illetve hogyha valaki koordinátor. Minnyáján azt mondták, hogy ezek a közös vállalkozások a TRL 4 és a TRL 8 között helyezkednek el. A 2020-ig terjedő időszakban úgy tűnik, hogy megfelelően kezelik ezt, de hát azért az alapkutatással is foglalkozni kell, azt is jobban kell finanszírozni, szeretném megérteni, hogy hogyan tudnánk mi javítani a helyzetet, és nagyobb figyelmet fordítani a élhanyagolt területekre. Végül pedig a szabadalmakra kérdeznék rá. A közös vállalkozások eredményeként létrejövő szabadalmak származó jövedelemmel mi a helyzet, hiszen itt most a cég az egyedüli tulajdonos, az Európai Bizottságnak is van némi része. We begin, bitteschön. Thank you very much for many interesting questions. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes kérdést intéztek hozzám. Az Excel esetében a Horizon 2020 standard szabályainak teljesen megfelelünk, például vannak eh, általános tájékoztatási szabályok, illetve a kényes információvédelme, a, a, ez a Horizon 2020 eh, részvételének egyik alapfeltétele. A részvétel szabályai igaz a konzorcium, vonatkozik a konzorciumon belüli eredményekre is, akár csak a korábbi esetekben ugyanazokat az elveket alkalmazzuk. A Horizon 2020 esetében, úgy mint az Excel esetében, a szellemi tulajdon jog tulajdonlása kapcsán nem változtak a szabályok. Igen, az Excelnek pont az az egyik előnye, hogy az elektronikus alkatrészek és rendszerek esetében már a legtöbb régi esetében megvannak, működnek a saját programok. A testfinanszírozással összehoztuk egy kalap alá ezeket a programokat, hogy európai, egy össze-európai kutatási övezet jöjjen létre az elektronikus rendszerek és összetevők részében. Hát ez a célunk tulajdonképpen. A Philips számára, amely egy globális cég, ez nagyon fontos, hiszen a kutatás és fejlesztés oroszlán részét Európában folytatjuk. Hogyha több a kutatás és fejlesztés Európában, akkor a, az eladásaink is jobban alakulnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kutatás és fejlesztés keret körülményei ne romoljanak Európában. Következő kérdés. A költségekkel és a természetbeni hozzájárulással kapcsolatban a, a, nyilván emlékeznek, hogy hetes keretprogramban közvetlen és közvetett költségekkel számoltunk, és az FP7-ben 50% volt a visszatérítési arány, ez megváltozott a közvetett költségeket 25%-os általánya számolnak, ugyanakkor ez csak részben fedi le a költségeket, nagyon konkrét egyéb költségek is felmerülhetnek, amelyeket ez nem fed le. Tehát a cégtől függően, illetve attól függően, hogy egy de facto visszatérítési arány még akár 15% alá is süllyedhet, ami nagyon messze van attól az 50%-tól, amely a PPP konstrukcióban jellemző. Ez a helyzet tehát egyes cégek esetében éppen ezért van az, hogy sokan elvesztik az érdeklődésüket. Lehet, hogy van némi félreértés, hiszen minden költségünket el kell számolni. Nincsen olyan költség, amelyet nem kell elszámolni. Az a baj igazából az, hogy háromszor, három, három költség elszámolást kell benyújtani, egyszer a tagállam felé, egyszer a közös felé, egyszer pedig a közvetlen természetbeni ráfordításokat a magán, a közös vállalkozás magántagjai felé. Tehát hármas elszámoláson ez volt az igazi bajunk. Remélem ezzel megválaszoltam kérdést. Richtigen Antwort. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekre igazából nincs helyes válasz. Köszönöm szépen. Ez jó hír talán, hogy a mi szakbizottságunk is azzal foglalkozik, hogy hogyan harmonizálhatnánk a szabályozásokat, tehát hogy egy központi szabály legyen, és a nemzeti szabályokat úgy kell aztán integrálni, hogy esetleg nem érvényesülnének az európai szabályok, tehát mindenféleképpen egyszerűsíteni kell. A következő előadónak adom meg a szót. Marinescu kérdésére válaszul, hogy meddig tart még a Cezár eh, tanulmány és kutatás megvalósítása. Mi most a Cezár telepítésének fázisában vagyunk. Az első nyolc év a technológia kifejlesztéséről szólt, most már a technológiák kiépítése történik, és a korábbi tapasztalatom alapján a közös kísérleti projekt, ami a Cezár része, arról szól, hogy a kialakított technológiát hogyan valósítjuk meg. Tehát 5 év múlva, 2014, 15, stb. 18-ig a konkrét beruházásokat készítjük elő, amelyek 2020-ig megvalósulhatnak. A mi tapasztalatunk az, hogy a kutatók felé is vissza kell jelezni, hogy hogyan kell esetleg finomítani a technológiát, javaslatokat tehetünk a forgalom növekedésével kapcsolatos esetleges jövőbeni elvárások vagy követelményekre vonatkozóan is további öt évet vehet igénybe a technológia teljes kiépítése. A közös kísérleti projekt megvalósítása, ami a légirányítást illeti, szerintem eredményes lesz. A követelmény meghatározás, fejlesztés, megvalósítás, majd visszajelzés ismét a tervezés a kutatás felé. A közvetlen eredmények még nem láthatók. Mint ahogy említettem, körülbelül vagy több mint 220 konkrét beruházási projektet kezelünk, amit az Európai Bizottság finanszíroz. A lényeg az, hogy biztosítsuk ennek a finanszírozásnak a folytonosságát, és a stratégiához ezek rendelkezésre álljanak. Ez a hurok, ez a kör ne szakadjon meg, mert egyébként a mostani kutatási eredmények öt év múlva ezek megvalósítása akadályba ütközhet. Ha meghallgatom itt a kollégákat, azt hiszem, hogy elmondható, hogy a légi forgalom irányítása egy eléggé speciális terület, a kutatás, fejlesztést itt elsősorban az ágazat követelményei határozzák meg. Tehát nagyon pozitívan látjuk ezeket a dolgokat, és most már a konkrét kutatási eredmények is jelentkeznek. most valósítjuk meg azokat az eredményeket, amelyeket a közös vállalkozás keretében folyó kutatás már letett az asztalra. Az elnök asszony kérdésére, amit ugye nem közvetlen hozzám intézett, a nemzeti stratégiára vonatkozóan a légi forgalom irányítás területén itt egy európai stratégia létezik, itt rendeletekről van szó, ezek meghatározzák a megvalósítandó, nemzeti szinten megvalósítandó technológiákat a Cezár közös vállalkozás és az európai általános terv határozza meg a képítési terveket regionális szinten. a földrajzi területeket minden egyes repülőtér és szolgáltató a saját beruházási tervébe ezeket a szempontokat kell beépítenie. Tehát közvetlen kapcsolat van az általános átfogó terv és a repülőtéri szolgáltatói szintű beruházási tervek között. Ezt az Európai Bizottság felügyeli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ner úr. Before answering the question from Mr. Marinescu. Mielőtt Marinescu úr kérdésére válaszolnék, az elnökasszony kérdésére reagálnék, ami a nemzeti stratégiák részvételét illeti. Az én szemszögemből tudom elmondani, hogy hogyan látom a dolgok működését. Amikor a tiszta égbolt közös vállalkozás indult, akkor a nemzeti szintű program része volt. Tehát Romániában fel akartunk, fel akartuk készíteni a különböző eszközöket a hetes keretprogramra a Nemzeti ö, Stratégiai Kutatási ö, Programról van szó, de sajnos a prioritások nem ö, találkoztak a nemzeti stratégiába be kellett venni annak érdekében, hogy mindenki számára látható legyen, hogy hogyan érhetőek el a célok. Hogyha különböző entitásokat nézzük, természetesen voltak érdekütközések, hiszen az egyetemek és a kutató csoportok, illetve a cégek között a stratégiát nem lehetett harmonizálni. Ugye Románia az Európai Unió része, és a cégek privatizációja is megindult, ami kihatott a közös vállalkozásban való részvételünkre is. tehát a stratégiai részesedést másként ítélték meg hosszú távon. Aztán a tiszta égboltban való részvétel most kutatási ráfordítás, vagy befektetési tevékenység? Mindezeket a kérdéseket meg kellett próbálni megválaszolni. Persze a nemzeti kutatási stratégia egyfajta keretet jelentett, és támogatás nyújtott, ez volt az alapja a cégek döntéshozatalának annak érdekében, hogy a részvétel lehetővé váljék. Gyakorlatilag, hogyha európai projektben nem vesz részt egy cég, akkor a nemzeti stratégia alapján kutatásra gyakorlatilag nulla pénzt kaptunk, ezért alapvető fontosságú volt, hogy európai projekthez csatlakozzunk. Csak így tudtunk finanszírozást kapni nemzeti forrásokból is. ez hát nagyon fontos volt az európai csatlakozás és az európai feltételeknek eleget tegyünk. Na most, ami a demonstrátorokat illeti. Persze nagyon nagy kihívás ez, hiszen az utolsó szakaszba léptünk tíz év álmodozás után arra vonatkozóan, hogy hogy is fog kinézni a tiszta égbolt. Láttuk a Laminar Flow Demonstrator bemutatását, ez az első olyan személyszámító repülőgép, ahol ezt a technológiát alkalmaznánk. A repülőgépgyártás nagyon struktúrált, az RNG 4 harmonizálja az iparág különböző fejlesztéseit, Eh, ugyanakkor van egy menetrendje is az új termékek piacra jutatásának. Van egy 2050-es célkitűzésünk eh, az összes kutatásfejlesztési irányra, és a legtöbb tevékenységnél nem az N plusz 1-es termékre, hanem az N plusz 2-es termékre is kellett már gondolni. Tehát nagyon hosszú ciklusokban gondolkodtunk. Mondjuk két és fél évre előre látnak az autógyártók, a repülőgépgyártók, viszont 30 évre előre kell gondolkozzanak. Teljesen kiérlelt technológia TRL6, TRL7 esetében előre kell gondolkodni. A JTI tevékenységek is természetesen befolyással, kihatással vannak a jövőre. Talán jó lenne, eh, ha egyfajta címkézés is érvényesülne, hogy a tiszta égbolt technológiával készült egy repülőgép, mint például a számítógépekre, hogy ráírják, hogy Intel Inside, hogy eh, milyen processzor van benne. Például a Dassault új bizjetje eh, már ilyen technológiával fog készülni. Mondjuk az Airbus is bevezeti majd hamarosan. May, may I ask you a question? Kérdezhettek valamit? Az előadásának az az utolsó módja, mondata, hogy eh, hogyan tudjuk kihasználni a közös eh, technológiai eh, vállalkozások eredményét. Miért veti fel ezt a kérdést? Azt gondoltuk, hogy önök kedvezményezettek, tehát részesülnek. Hát mert ez egy közös tevékenység. A kutatásfejlesztésből mindenképpen kapunk vissza hosszú távon profitot. De amikor magáról a termék kifejlesztéséről van szó, abban már, abból már nem tudunk részesülni, hogyha ez egy nagyipari termék fontos lenne, hogy az így létrejövő és piacra kerülő termékek, amelyeket a nagy iparvállalatok gyártanak, használból is részesülni tudjunk. Nagyon sok embernek ez az álma elnézést. Bitesön. Köszönöm szépen a kérdéseket, és hadd kezdjem az elnök asszony kérdésével, a nemzeti stratégiák részvételével. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és megpróbálok választ adni, és egy példát is mondani. Úgy gondolom, hogy a nemzeti stratégiák részvételéhez három részevőre van szükség. Egyfelől az Európai Bizottság, Európai Parlament, másfelől a közös vállalkozás, harmadrészt pedig a tagállami politikusok, vezetők kötelezettségvállalására ez nagyon fontos, mert a nemzeti stratégiák nélkül a pénz lehet, hogy kárba vész. Hadd mondjak egy példát erre. Az FGU nagyon nagy erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy az üzemanyagcellák megjelenjenek az autókban, és legyenek töltőállomások. De hogyha nincs nemzeti stratégia, például Olaszországban nincs nemzeti stratégia, lehet, hogy ezt a pénzt elpazaroljuk a hidrogén töltőállomás nemzeti stratégia nélkül lehet, hogy egyszerűen megszűnik. Miért mondom, hogy három szereplőre van szükség? Mert az Európai Parlamentre is szükség van. Például ebben az esetben a parlament sokat segített, hogy ne pazaroljuk el a pénzt. Hogyan? 2014-ben a parlament egy DAFI irányelvet fogadott el, amelyben szerepel az alternatív üzemanyagok között a hidrogén is, és azt kéri a tagállamoktól, hogy fogadjon el saját stratégiát a hidrogén infrastruktúrára. Ez azt jelenti, hogy a közös vállalkozások nem feleslegesen fejlesztik ki a töltállomásokat, illetve üzemanyagcsellás járműveket. Olaszország nagy erőfeszítést tesz a hidrogén infrastruktúra kiépítésében. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság által az olasz buszokba fektetett pénz jól befektetett pénz. Megint mondom, három szereplő múlik ez, az Európai Parlamenten, a nemzeti politikai döntéshozókon és a közös vállalkozásokon magukon. Még egy példát mondanék. Elég sok pénzt fektettünk a kombinált háztartási kogenerációra nagyon jó cégek, nagyon jó termékekkel álltak elő, de hogyha nincs európai irányelv, ami a piacot ebbe az irányba mozdítja el, akkor ez a pénz és a kárba veszhet. Hogy visszatérjek a másik kérdés, ami szintén érdekes, hogy érzékelhető-e a különbség a koordinátori és a tagsági minőség között. Úgy gondolom, hogy a koordinátorok és a tragok is ugyan ahhoz a projekthez tartoznak, ugyanazzal kell, hogy azonosuljanak mindenki, a munka globális részét kellene, hogy tekintse. Sajnos el kell, hogy ismerjem, hogy még velem is előfordul, hogy tagként hajlamos az ember csak a saját célkitűzéseit tekinteni, és nem a teljes projektben gondolkodni. Persze ez a koordinátoron is múlik, hogyha a koordinátor igazi koordinátor, és tudja motiválni az embereket, akkor nincs különbség tagok és koordinátorok között. Nyilván egy különbség mindig fennmarad, a koordinátor felelős az adminisztratív dolgokért, de ami a tudományos eredményeket, a eh, termékeredményeket illeti, úgy gondolom, hogy így van. Nem tudom, hogy mindenre megválaszoltam, mert lehet, hogy néhány kérdést elfelejtettem, de mindenképpen rendelkezésükre állok. Továbbiakban is köszönöm. Köszönöm szépen. Arno úr. Okay. <clears throat> Just to continue in... Kézzel, bocsánat. my colleague. Kollégámhoz hasonló módon folytatnám én is. A hidrogén autókat valós körülmények között is láthatunk Japánban, Kaliforniában, néha, illetve lehet, hogy Európában is nem sokára. Miért? Mert nagyon imponáló fejlődést értünk el az elmúlt tíz évben a kutatásban. Mi a következő lépés? Mivel a technológia bevezetésére az Első generáció készen áll bevezetésre. Először is az infrastruktúra képítésre van szükség. Ez nem kutatási kérdés, hanem a financial engineering, engineering tehát pénzügyi konstrukciók megtalálásának kérdése az európai szinten a Beruházási Bank, az Európai Bizottság, TNT hálózat finanszírozási eszköz, az európai házatok közlekedési hálózatok, a regionális szint kérdése, mert valóban a legaktívabb szereplők maguk a régiók, illetve regionális szinten keresendők, az önkormányzatok Franciaországban például, a regionális szint nagyon aktív. Tehát a következő lépésben tovább lépni ezen a közös vállalkozáson, az üzemanyagcél a közös vállalkozáson, a kutatás és az ipar és a bizottság együttműködése eddig nagyon jó volt. Most már a nemzeti tagokat kell be, hogy bevonni az országos szerveket és a régiós szintet, hiszen melyik volt előbb a tyúk, hogy a tojás kérdésével állunk megint szemben az nem megy, hogy túl kockázatos, hogy csak az ipar vállalja a telepítés költségeit, a bankrendszer is túl kockázatosnak tartja ezt, tehát a, a PPP az egyetlen megoldás, amely megoldást hozhat erre a problémára. Ez az egyik probléma, másik az európai ágazat képítése. Például Franciaországban vagy Dániában, hogyha a hidrogén autót keresünk, akkor csak Hyundai vagy Toyota gyártmányt találunk. Ezek nem európaiak. Éppen ezért úgy érzem, a Renault Kangoo alapú autó elérhető, de ez csak egy range extender, tehát mű, milyen hatótávolság kiterjesztett verzióban létezik, amely igazából még széles körben nem elérhető. Az alapkutatást nem szabad elfelejteni és háttérbe szorítani, ahogy azt kollégám említette, hogyha versenyképesek akarunk lenni, a következő generációban is jelen akarunk lenni, akkor az a biológia által inspirált technológiák továbbfejlesztés roppant fontos. Amerikában, Japánban, Koreában a kutatás gőzerővel folyik ezen a téren. Egy bizonyos paradoxonról van itt szó, hiszen amikor az alapkutatást a Horizon 2020-ba próbáltuk bevenni, az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem, nem, mindennek benne kell lennie a közös vállalkozásban, abban pedig a TRL 3-as és föntebbi kutatásokat finanszíroznak. Csak akkor most hol lesz alapkutatás? Európai szinten úgy tűnik, hogy erre nincsen semmiféle lehetőség. A titoktartással, üzleti titoktartással kapcsolatban is felmerült egy kérdés. Valóban javítanunk kell a kommunikációt, még az, az üzemanyagcell a közös vállalkozáson belül is jobban kell terjeszteni az elért eredményeket, egymással megosztani mindezt az információt, nyilvánosságra hozni ezeket az elért eredményeket. Ezen a téren azt hiszem, hogy még tudunk javítani, valamint javítani való. A rendszer bizony még bőven javításra fejlesztésre szorul. Köszönöm szépen, Arno úr. Nagyon rövid leszek. Marinescu doktor már felvetette az IMI hatását, a kezdeményezés milyen eredményekkel járt. Én pontosan nem tudom megmondani, nincsenek ismereteim a kezdeményezésről, de nincsenek, semmi oka nincs annak, hogy kételkedjem ennek eredményességében. Nyilvánvalóan, hogyha még ismerjük is az eredményeket, akkor is nehéz megválaszolni azt, hogy ugyanez az eredmény nem született volna-e meg az IMI nélkül. Tehát a válasz az ön kérdésére rögtön felvetni ezt a második kérdést. Elnézést, hogy nem tudok pontosabb lenni. Köszönöm szépen, Penninger úr. Remélem, jól sikerült feljegyzni a kérdéseket, ezeket nem lehet könnyen megválaszolni. Mint ahogy említettem múlt héten, összefoglaltuk, vagy hát összefoglaló prezentációkat kaptunk hugo tól az ITER vezérigazgatójától, illetve Jean-Marc tól aki a Fusion for Energy műszaki igazgatója, és a gyorsító programokról is tájékoztatást kaptunk. Én azért mentem oda, hogy a vállalat megtudja, hogy van-e egy reális árképzés, egy reális ütemterv. Én most az átfogó nézetről nem tudok különösebben szólni, de minden esetre szükséges a hosszú távú tervezéshez, a stratégiai üzlet itt nagyon fontos egy olyan vállalat számára, mint mi. Tehát tudjuk, hogy 5-10 év múlva miről beszélünk. Mert ehhez képest veszünk fel fizikusokat, mérnököket, ez egy hosszú távú elkötelezettség egyrészt, másrészt pedig a, azt is meg kell néznünk, hogy az iternek mire van szüksége a fogyasztóknak, a felhasználónak. Nem lehet egyszerűen felmondani ezt a partneri kapcsolatot öt év múlva. Tehát ez számomra is kérdésként merül fel. Lehet, hogy nem meglepő, Benadibó nem adott sem az árakra, sem az ütemtervre vonatkozóan tájékoztatást, ugyanis azt mondta meglehetős részletességgel, hogy ennek a felülvizsgálata most zajlik. Az én személyes benyomásom az, hogy van egy egyértelmű koncepció, lehet, hogy még nem teljesen, de mondjuk egy éven belül ez rendelkezésre áll. Tehát van egy egyértelmű forgatókönyv, minden egyes részt alaposan, részletesen leírtak, és ebből számomra egyértelműen kivilágik ebből, hogy minden egyes fontos elemmel tisztában vannak prototípus szinten, és talán némi magyarázattal is szolgálnom kell, nem kapunk olyan mértékű pénzügyi támogatást, mint a többiek. Mi csak rögzített áras szerződéseket kapunk, úgyhogy éppen ezért nagyon fontos, hogy azon rögzített árak alapján mi fent tudjunk marad maradni. És attól függően, hogy a technológia hogyan változik, itt esetleg ezek a megállapodások módosulhatnak, de a rögzített áras szerződések azt jelentik, hogy már előre lássuk a konkrét kockázatokat, amit a vállalatunknak vállalnia kell. Tehát minden esetre egy viszonylag jó áttekintést kaptam a különböző megbeszélések alapján, és Bernard Bigó és Filiol prezentációja alapján. Tehát mi arra a következtetésre jutottunk, hogy ez egy stratégiai üzlet az IRR számára. Konkrétan most nem tudom a kérdést megválaszolni, hiszen az érintettek sokkal felkészültebbek e tekintetben, mint én vagyok. Úgyhogy Marinescu úr, én ennyit gondoltam válaszolni a kérdésére, nem tudom, hogy az iterrel kapcsolatosan elhangzott-e más kérdés, amit nem válaszoltam meg eddig. Semmi probléma, az iterrel kapcsolatosan még várhatunk eh, további anyagokra, további részletekre. Andrea, még eh, kíván szólni? és eh, a hátsó sorokban ülők is esetleg szeretnének néhány kérdést feltenni. Forgot to mention. Valamit elfelejtettem mondani, hogy pontosabban válaszoljak az ön kérdésére. A tiszta égbolt egyedülálló dolgot végzett el a mi szempontunkból, azáltal, hogy további finanszírozási eszközöket is felvonultatott, legalábbis a kettes tiszta égbolt esetében. Az történt ugyanis, hogy a régiókat arra összönözték, hogy saját stratégiákat hozzanak létre az intelligens specializációs folyamat keretében, és a tiszta égbolt különleges mechanizmusokat alakított ki ezekkel a régiókkal, annak érdekében, hogy részesüljenek az eredményekből. Románia esetében megállapodásokat írtunk alá a tiszta égbolt szinergiákról, a kohéziós finanszírozást is fel lehet használni a kiegészítő akciókra a tiszta égbolt vonatkozásában, úgy, hogy a technológiai potenciált teljes mértékben ki lehessen használni, mert a jelenlegi keret nem mindenre terjed ki. Ezt akartam még hozzátenni, csak elfelejtettem. Köszönöm szépen. Még egy kérdést szeretnék feltenni. A kutatási főigazgatóság részéről, az Európai Bizottságtól esetleg a 15%-os finanszírozási kérdés kapcsolatosan tudnának valami magyarázattal szolgálni, illetve a Horizon 2020-asra vonatkozóan, aztán ann adom meg a szót az IMI részéről, aztán Kade úr a belső ellenőr kap szót, illetve bárki, aki hozzá szeretne szólni. Ki kezdi? legyen kedves bemutatkozni. Jó napot kívánok, Paul Webb vagyok, a kutatási főigazgatóságtól az Excel közös vállalkozás a Connecthez tartozik, másik főigazgatósághoz, de egyébként nem arról van szó, hogy 15%-ban lenne meghatározva a természetbeni kontribúció. Egyes ráfordításokat nem finanszírozzák, tehát így az effektív finanszírozás tényleg 15%-ra csökken, de alapvetően mindenhol kell, hogy legyen társfinanszírozási össz Valószínűleg konkrét esetekben az nél, bizonyos nagy iparvállalatoknál elég alacsony ez, ez tényleg probléma, de egyébként a természetbeni hozzájárulás ugyanakkora, mint az EU-nak a pénzbeli hozzájárulása. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, PM Murielf az IMI-től. Én csak szeretnék reagálni az eredmények és hatások terjesztésére vonatkozó kérdés, amire Armut úr nem tudott választ adni. Úgy gondolom, hogy azt kell megnézni, hogy milyen léptékben működik az IMI, 900 tudós, 480 KKV, 26 különböző szervezet, 17 felügyelet, 700 ezer, 7000 kutató, mind ez nem jöhetett volna létre egy PPP nélkül, egy ilyen léptékű PPP nélkül. Tehát az eredmények, a hatások különböző szinten jelennek meg. Természetesen minden céget arra biztatunk, hogy minél hamarabb tegyék közé az eredményeket, és több mint 1500 cikk jelent meg a jelentős kutatási folyóiratokban, de ennél sokkal többet elértünk. Olyan piaci eszközök alakultak ki, amelyek felgyorsítják az új innováció piacra jutását, és megkönnyítik általában a kutatásfejlesztési folyamatot. Ugye ez az imének a fő célja. Ugyanakkor ösztönözni szeretnénk az ipari partnereket, KKV-ket arra is, hogy ők is fektessenek be ezen a területen. Ez 169 európai KKV jött így létre. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságot érdekelne még néhány további részlet is, mivel Anutur nem kedvezményezett, mindaz, amit mondott, igazából nem annyira közvetlenül kötődik a témához. Úgy gondolnám, hogy a szakbizottságot jobban érdekelhetnék a kedvezményezeti visszajelzések, hogy mi is a fontos és mi is a hasznos számunkra tehát mi több részvételre számítanánk kis európai országoktól, potenciális kedvezményezetektől, cseh köztársaságból, Írországból, nehezen tudnak ők az IMI projektekhez csatlakozni, ezzel foglalkozni kell. A KKV-k részvétel tényleg nagyon fontos, KKV részvétel célkitűzését felemeltük, és olyan modulokat kell találnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy az állami képviseletekkel való partnerségekben proaktívabb legyen a munka. A kkv szeretnének csatlakozni ezekhez a tevékenységekhez. A másik dolog, ami rendszeresen felvetődik, Arnold úr is beszélt róla, az IPR, vagyis, hogy mi az, ami privát eredmény, és mi az, ami nyilvánosan megosztható. Erről vannak mindenkinek saját előírásai a cégek részéről természetesen a saját feltalálások esetében mindenki máshogy jár el, nagyon különböző. Vannak olyan projektek, ahol tíz nagy gyógyszergyár vesz részt, nagyon nagy és nagyon korán létrejött a célkitűzés meghatározása. Itt például nincs semmilyen szellemi tulajdon, minden nyilvános, minden eredmény. Aztán Aztán van olyan, amikor háttér szellemi tulajdont használnak fel valamelyik cégtől, és az továbbra is annak a cégnek a tulajdonát képezi. Tehát ilyenkor mindent külön-külön meg kell beszélni, mindenről külön meg kell állapodni. Köszönöm szépen, hogy ezt a kiegészítést tehettem. A bizottság részéről a képviselőnek megadom a szót. Köszönöm. Az DGRTD-ben az egészségügyi kutatás felelősség igazgatója vagyok. Az utolsó kérdésre reagálnék az IMI-jal kapcsolatban. Milyen eredmények jutnak el magukhoz a betegekhez? Több évig tartó projektekről van szó, ne felejtsük ugyanis el, hogy akár csak a többi eh, ágazatban az alapkutatástól az új oltóanyag, egész odáig, ameddig az új oltóanyag eljut a beteghez, ez 10, átlagban 10-15 évet is igénybe vehet. Vannak olyan típusú projektek, amelyek ö, gyorsabb ö, eredményeket hoznak a diagnosztikában vagy a biomarkerek terén, mások az évek, hosszú évek múltával jutnak el alkalmazáshoz. Az IMI első projektjeik 2009-ben indultak csak el, ezt ne felejtsük el. Egy-két eredményt megemlítenék. Például az autizmus diagnózisával kapcsolatban az intervenció és a terápia hamarabb indulhat, és segíthetjük a szülőket is abban, hogy az autizmus problémájával hogyan küzdjenek meg jobban. A másik ilyen jó példa az, az antimikrobiális rezisztencia platformunk hozta ezt, nyilván a 21. század egyik legnagyobb fenyegetéséről beszélünk, olyan betegségek, amelyek már szinte eltűntek, visszatérőben vannak, mert egész egyszerűen a antibiotikum rezisztencia miatt újra nagyon nehezen tudjuk ezeket kezelni, így a klinikai kísérletek ciklusa újra kell, hogy kezdődjön új típusú antibiotikumok kikísérletezésével foglalkozunk, amelyek remélhetőleg hamarosan eljutnak a betegekhez. A skizofrénia és a depresszió kezelésében is folyik egy nagyon érdekes projektünk, amely soha nem jött volna létre az IMI nélkül. Sok nagy cég úgy döntött, hogy együtt, közösen megosztva egymás adatbázisait a skizofrénia és a depresszió kezelésével kapcsolatban együtt tudták azt vizsgálni, hogy mi az, ami nem működik, a rendelkezésre álló terápiakat így sokkal jobban tudjuk használni annak érdekében, hogy, hogy a gyógyszeres kezelés javuljon, és éppen ezért a kórházon belüli ellátás rövidülhet, amely komoly megtakarításokkal járhat. Olyan iránymutatásokat fogadott el az Európai Gyógyszerügynökség, amely lehetővé teszi, hogy a klinikai kísérleteket lerövidítsük és kevesebb emberrel folytassák le. Így általában a klinikai kísérletek felgyorsulhatnak. Igazából így jogszabályváltozás nem volt szükség, csak az irányzatások kiigazítására. Köszönöm szépen, ha nincsen további jelentkező, további információ, kérdés, akkor megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy zárja le az ülést. Köszönöm szépen a részvételüket. Remélem, hogy hasznos volt minden résztvevő számára, és remélem, hogy a következő rendezvények, megbeszélések még a mostaninál is hasznosabbak lesznek. Ha a közpénzek kutatás fejlesztési tevékenységben megmutatkozó eredményét, hatását látni akarjuk, akkor ki kell értékelnünk azt is, hogy az egyes szereplők hogyan vesznek részt ezekben a projektekben, folyamatokban, és mi az ő véleményük. Az önök véleménye rendkívül fontos, és ez ezek alapján nagyon jó eredmények várhatók a valóságban. Remélhetőleg a következő értékelések a számvevőszék részéről, illetve a mi részünkről sokkal inkább eredményorientáltak lesznek. A számvevőszék idén egy teljesítmény auditot fog idén végezni, ami azt hiszem, hogy egy nagyon jó jel, és az IMI ügyvezetője számára végül is a beteg a végső kedvezményezett, úgymond, és itt a nemzeti költségvetéseknek komoly szerepe van. Az itt jelenlévő egyesületek kedvezményezetjei, tehát maguk a betegek. Úgyhogy kérem vegyék figyelembe, hogy végül is mi történik az önök eredményével, mennyiben, mennyiben gyakorolnak ezek hatást a nemzeti forrásokra, közpénzekre. Minden esetre köszönöm szépen a prezentációkat, és köszönöm a bizottságnak is, illetve az IMI képviselőjének a hozzászólását, és köszönöm a részvételüket. Elnök asszony, én is azt szeretném mondani, hogy ma azt szűröm le tanulságul, hogy a hidrogén struktúrával kapcsolatos munkát, munka lefolyását még meg kell várnunk, illetve a visszacsatolás a nemzetközi stratégiákhoz szintén egy nagyon fontos kérdés. A ECEA-val kapcsolatosan is vannak nagyon fontos nemzeti kapcsolódások a légi közlekedésben is. Tehát új módokat kell megtalálni, hogy ezeket a kapcsolódásokat erősíteni tudjuk. Én szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, illetve az összes kollégának, akik részt vettek a mai vitában, és ez is rámutatott arra, hogy az európai kutatási politika problémáit a közös vállalkozásokkal, hogyan lehet kezelni vagy figyelembe venni. Mi a szabályzással foglalkozunk, és ezek nagyon hasznos hozzászólások voltak a mi munkánk szempontjából is. Köszönöm a résztvevőknek, a bizottság képviselőjének, illetve az IMI képviselőjének, és további szép napot. Ezennel lezárom az ülést.